kollega a napi rendel kapcsolatban, a, kalend- a naptára kapcsolatban. Köszönöm, hogy megkaptam a szót. Mivel júliusban elhagyom ezt a parlamentet, azért ez nem azt jelenti, hogy a 2010-es parlamenti programról nincs véleményem. Az elmúlt tíz évben hiába lettem volna itt, hogyha most nem tiltakoznék amiatt, hogy ezt a parlamenti ezeket a parlamenti üléseket Strasbourgban tartják, hiszen ez az adófizetők pénzének eh, botrányos pocsékolása, nincs erre semmi ok, Brüsszelbe kellene ezt eh, tartani, és eh, az Egyesült Királyságban tudják azt, hogy mennyire felesleges dolog idejönni, milyen sokba kerül, főként, hogyha figyelembe vesszük a gazdasági válságot. Eljött az idő arra, hogy ezt a Strasburgi időszakot befejezzük, és csak Brüsszelbe tartsuk a parlament plenáris üléseit, így a közpénzeket másra tudnánk jobb célokra fordítani. Elnök, köszönöm. Hintadáris út, egy perc. Köszönöm, elnök úr. Az elnökök értekezlete minden évben módosító indítványokkal áll elő azért, hogy több időt töltsünk itt Strasbourgba. Egyébként eh, mi bárki másnál többet eh, több időt ültünk itt, és ezt senki nem érti meg. Az utazás is nagyon sok időt vesz el. Nem kellene Strasbourgba jönnünk, a parlament nek joga van ahhoz, hogy eh, megválassza ülészakainak helyszínét. A kollégáim is elismerik, hogy azoknak a politikusoknak előnyére szolgál mindez, akik itt közel laknak, de vannak olyanok, akiknek egy egész napot, napját emészti fel az ide való utazás, nekünk a választópolgárainkkal is időt kell töltenünk, úgyhogy nem kellene itt ezzel töltenünk az időt, hogy Strasbourgba jövünk, ezt meg kellene változtatni. Köszönöm. McGuinness eh, bocsánat, Annan úrnak adom át a szót. Egy jelentéssel kapcsolatosan. Oh, the McGuinness report on the, on the petitions. A petíciókkal kapcsolatos McGuinness jelentéshez szólnék. Köszönöm szépen, elnök úr. Egyetlen egy dolgot szeretnék felvetni, ez pedig az a botrányos ö, ö, folya, folytatásos regény, ami a petíciós bizottság előtt volt az elmúlt hat évben. Ö, a házban valamennyien vannak választókörzetünk, bárhonnan is származunk, és a valójában több ezer spanyol állampolgárt érint ez. Az, hogy ezt az ügyet megpróbálták ez a ház elé hozni, ez nagyon frusztráló volt számos spanyol képviselő számára és különösen a spanyol populár képviselőket kérem, hogy mindenkinek meg kellene értenie, ismerve a történelmet és azt, hogy a, amikor nem volt biztosítva a tulajdonjog, hogy hogyan érezhetnek most az emberek ezzel a ö, ö, jogsértéssel szemben. Köszönöm szépen. Zaborska jelentéssel kapcsolatban a szakbizottsági delegációkkal kapcsolatban Takula úr. Mr. Takula. Takula úr, öné a szó. Azt szeretném mondani, nekem úgy tűnik, hogy helyes irányba döntöttünk. A parlamentnek fontos, hogy aktív legyen, és a férfiak és nők közötti egyenlő arány megvalósuljon a delegációkban, illetve az egyes bizottságokban. Úgy gondolom, hogy mindenképpen egyenlőséget kell biztosítani a férfiak és nők létszámarányát tekintve néhány év, név nappal ezelőtt már beszéltünk erről, és a, előfordul, hogy a, nincsen semmiféle meghatározó szerepe a nemeknek. A férfiak és a nőknek egyenlőknek kell lenniük, ezért nekünk magunknak is egyértelműen kellene állásfoglalnunk annak érdekében, hogy mindegyik nem tudja megfelelni érni a jogaival, illetve hozzájárulni Európa gazdaságához. Morgan jelentés, elektromos energiapiac, Annan úr. Köszönöm Önök nagyon sok megtakarítással lehetne élni, úgy, hogyha egy közös európai alaphálózatot hoznánk létre. Tudjuk, hogy a, ha a nemzeti határokat túlépjük, akkor ezzel csökkentjük függőségünket a külső energiaforrásoktól. Sajnos ez a modern integrációja a piacnak, ez nem történik meg a mai szavazással. A harmonizálásról beszélünk, a védelemről, közös tárgyalási álláspontról Oroszországgal és harmadik felekkel szemben. De itt alapvető ideológiai különbség van az EU-n belül a szabad piac, a kölcsönös elismerés és a harmonizált piac között, hiszen az a választás csökkenését hozza magával. Itt nagy veszélyek vannak főként Nagy-Britannia számára, mi voltunk az egyetlen nettó energiatermelő az EU-ban még két évvel ezelőtt. Most, hogyha csatlakozunk ehhez az új irányzathoz, akkor úgy járunk, mint a közös halászati politika esetén. Köszönöm, Kamal úr, egy perc. Köszönöm, elnök úr. Mielőtt még tovább mennék, szeretnék tisztelettel adózni Morgan asszony előtt, az előadó előtt. Tudom, hogy el fog menni, de meg kell említenem, hogy milyen sokat dolgozott ezen a jelentésen. Mindennyien tudjuk, hogy a Telekom liberalizációja nagy siker volt, hiszen szabad a választás, az árak alacsonyabbak, jobbak a szolgáltatások, az EU fogyasztói számára. Viszont szégyen az, hogy a postai piac és az energiapiac még hátul kullog etéren. Néhány jó lépést tettünk most meg, de még mindig rendezni kell a problémát, vagyis a hálózatok szétválasztását, szétkapcsolását, hozzájutást más piacokhoz. Az EK piac nyitott a verseny előtt, még német és francia cégek hozzáférnek a mi piacunkhoz, viszont az EK cégei, más országok cégei az említett piacokra nem jutnak be. Jó lenne ezen változtatni, köszönöm belett jelentés a gumiabroncsok címkézése. Takula úr egy percben. Először is szeretnék köszönetet mondani Ivo Belet jelentését, mert kulcsfontosságú, nagyon fontos, hogy odafigyeljünk az ilyen kérdésekre, tehát, hogy a szállítás során energiát takarítsunk meg, és a lehető legnagyobb hatékonysággal járjunk el. És éppen ezért nagyon fontos, hogy beszéljünk a gumiabroncsokról. De amikor a szállításról, illetve a gumiabroncsokról beszélünk ezen jelentés vonatkozásában, akkor ne felejtjük, hogy a biztonság az abszolút prioritás. Ez mindenek felett kell, hogy álljon. Éppen ezért egyensúlyra van szükségünk, amikor eh, előállítják ugye a gumiabroncsokat, egyértelmű, hogy ezt hatékonyan kell megtennünk, energia megtakarítással. De ezt mindig egybe kell kapcsolni a biztonsággal, hiszen a biztonságból nem engedhetünk egy eh, pillanatig sem hiszen mindig eh, úgy kell vezessünk, hogy a, bizottság, hogy a biztonság van szem előtt seventy seven two jelentés and seven mobiltelefonok és irányelv az elektronikus kommunikációról. Takula úr ismételten. Elnök úr, szeretnék köszönetet mondani az előadónak, Valján előadónak ezért a kitűnő jelentésért és megint csak azt mondhatom, hogy döntő fontosságú, hogy Európában a jövőben egy olyan helyzetet teremtsünk, amelyben a belső piac Európa egészében lehetővé teszi majd, hogy a nemzetközi telefonhívások díja csökkenjen, hiszen mindig azt látjuk, azt tapasztaljuk, hogy vagy egy új szimkártyát kell az embernek vennie, vagy ilyen-olyan műveleteket kell végrehajtania, hogy a mobiltelefont használhassa, és a végén óriási összegeket fizet az ember a hívásokért. Ez pedig ellentmond a személyek szabad áramlásának Európában, úgyhogy a gazdasági térségben, az egész Európai Unióban egy olyan helyzetet kell teremtenünk, amelyben a telefonhívások ára hasonló. Itt az állampolgárok érdekét kell szem előtt tartanunk elsősorban, és ennek fényében kell eljárnunk, mert csak így érhetjük el, hogy csökkenjenek a hívások árai. Thank you very much, Mr. President. Um, as the... Köszönöm, Kamalu. Köszönöm, elnök úr. A belső piac előadójaként szeretném elmondani, hogy éveken keresztül gondok voltak a fogyasztók igen magas számlákat kellett, hogy kifizessenek. De nézzük meg a jelentést, és például az árakat a gáz esetében a gáz árak nem csökkentek, a legtöbb fogyasztó a roaminggal nem él, és mit teszünk? Végül is bizonyos árakat vagy költségeket a privilegizáltak számára csökkentünk, de gondoljunk az újságírókra, az üzletemberekre. Reméljük, hogy a cégek ezt a bevételt, vagy máshogy fogják ellensúlyozni a bevétel kiesést, és reméljük, hogy ezt nem fogják másra hárítani. Viszont ne azért csökkentsünk, hogy azután ez olcsóbb legyen a gazdagok számára. Gólnis úr. Elnök úr, nagyon örülök Valéán kollega jelentésének. Olyan témáról van szó, amelyel kapcsolatosan az EU illetékessége igenis aktuális. Ami a telekommunikációt illeti a távközlést, a helyzet bizony tarthatatlan időnként. Becsapják a fogyasztókat, a fogyasztó végül is döbbenten látja, hogy amikor mobiltelefont alkalmaz, használ, és közben eh, azt mondták neki, amikor előfizetett, hogy a nemzetközi hívások is benne vannak az árban, akkor eh, például, amikor Olaszországban voltam, az internetre kapcsolódtam kétszer-háromszor, és eh, végül az francia üzemeltető, az Orange 1200 eurót számított fel. Nem is voltam olyan messze a francia határtól Evian és Genf között 3, ezer eurót számoltak fel, és bizony ez elfogadhatatlan ez a gyakorlat, és az üzemeltető a bűnös, nincs átlátható a fogyasztó számára. Egységesíteni kell a szabályokat az átláthatóság terén a szerződésekben, ami a mobiltelefonozást illeti az EU szintjén. Köszönöm. Elnök, köszönöm. Annan úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Természetesen valamennyien amellett vagyunk, hogy alacsonyabbak legyenek a díjak, hogyha utazunk, de ez csak az egyik része az egész egyenletnek ebben a házban, arra, hogyha arra kötelezzük az, operát, az üzemeltetőket, hogy csökkentsék a tarifájakat, akkor a pénzeket valahol másod meg kell, hogy találják. Akkor azoknak fogják emelni a díjaikat, akik nem utaznak. És akkor ez azt jelenti, hogy a nem utazók, azok fogják fizetni. Például az én választókörzetemben vannak olyan fiatalok, tinédzserek, akik többet kell, hogy fizessenek, mert azért, hogy a bizottság tagjai, a képviselők, újságírók kevesebbet fizessenek, amikor külföldön földön vagyunk. Tehát nem vagyunk teljesen érdektelen felek, amikor ebben szavazunk. Valamennyien amellett vagyunk, hogy valamilyen megfelelő szabályozás legyen, és ezen dolgoztunk az elmúlt évben. Fontos lenne, hogy értsük azt, hogy hogyan váltott át egyik Európából egyik helyről a másikra ezek a pénzek. Kiről kérünk, és mit? Ez egy olyan politikai filozófia, kinek van hatalma, és ki fölött és nem kétséges, hogy kinél van a hatalom nálunk eurokratáknál. Köszönöm szépen. Weider asszony nem volt szerepelt a listámon, de úgy gondolom, hogy mégiscsak megadom a szót. Egy percben, Weider asszony. Köszönöm, hogy szót kaptam, elnök úr. Én igen, szavaztam erre a jelentésre, mert úgy gondolom, hogy ami a mobiltelefonia területén megtörtént, az nagyon lényeges. Az Európai Parlament nagyon lényeges lépéseket tett. Amikor elkezdtem itt dolgozni Brüsszelben, akkor egy perc három eurónál is többe került, most pedig ezen szabályozásnak köszönhetően sokkal kevesebbet fizetünk, ez pedig mindenki számára, minden vállalat számára is hasznos Európában. Ezen tarifák gyakran nem voltak egyértelműek főleg ami az SMS küldést illeti. Így például ugye lényegesen csökkentettük a telefonhívások díját, ezzel szemben az SMS-ek küldéséért a szolgáltatók növelték a díjakat. Ezzel a szabályozással egy nagyon nagy lépést tettünk a fogyasztók érdekében, és ma, amikor az adat a mobiltelefonokon keresztül ennyire lényeges, akkor azt hiszem, hogy nagyon jó ez a lépés. Attività assicurazione dirette e riassicurazione, Mr. Askiller jelentés a közvetlen a biztosítás és a viszontbiztosítások kérdésében, Ryan úr. Csak gratulálni tudok Skinner úrnak ez a jelentéshez, szerintem kitűnő munkát végzett. Nagyon nagy vállalkozás volt ez, de ő, ő valóban nagyon jó jogszabály alapanyagot adott -e és nagyon sokban hozzájárult, hogy ez sikeresen lezárulhasson. Szerintem ez egy olyan példa, hogy ami azt mutatja, hogy hogyan kellene Európának együtt dolgoznia a pénzügyi válságból való kilábalás érdekében is. Ez egy európai válasz volt, és jó példája a szorosabb kapcsolatoknak, együttműködésnek. Szerintem arra kell, azon kell dolgoznunk, hogy soha ne legyen olyan bankválság, mint amit már tapasztaltunk. A bizottságnak jóvá hagyta a jelzálog ügyeket az Egyesült Királyságra, és az nagyon nagy előlépés történt, és fontos az hatékony intézkedéseknek a bevezetése, amivel a terhek csökkenthetőek. Azt gondolom, hogy a tagállamok pénzintézeteinek is könnyíteniük kellene az emberek számára, hogy a kedvezőbb kamatozású megoldásokat találjanak a jelzálog költségeikre, hogyha nehéz helyzetbe kerülnek. A kormányzatoknak is sokat kellene tenni, elnök félbeszakítja. Grazie. Relazione Ockmark, quadro comunitario per la Ockmark jelentés a nukleáris biztonságról. Rubik úr, ö, ö, Hitton Harris úr. Köszönöm. Mielőtt elkezdem a magyarázatomat, szeretnék Kamá kollégának, kollégáni, kollégának gratulálni, aki századszor szólt hozzá a plenárison. Nagyon jó, hogy a százasak klubjához ő is csatlakozott. Én megszavaztam a Hökmárk jelentést, különböző okoknál fogva egyrészt a nukleáris biztonságra gondoltam. Amikor erről beszélünk, és a jövő energiájáról, akkor ezt biztonságosan kell termelni, nyújtani. De azért szavaztam erre, mert a, nem szeretném, hogyha nagyon sok szélerőmű lenne, mert ez rontja a tájképet például Nagy-Britanniában, és ez nem megújuló energia, ez csak alternatív energia rövid időszakra. Úgyhogy én a nukleáris energia és a nukleáris biztonság mellett vagyok. Elnök, köszönöm. Most pedig a Romeva jelentés következik, közösségi ellenőrzés a halászati normák betartása felett. Az, az terül. A bizottság javaslata, eredeti javaslata arról szól, hogy a halászat megújulását, vagyis a halak megújulását kell támogatni, és csökkenteni kell a bürokráciát. Ez a jelentés igen nagy ellentéteket váltott ki, nem csak az ágazatban, hanem azok körében is, akik odafigyelnek a halászatra és az EU bürokráciára. Örülök, hogy a 48-as módosító indítványt ma elfogadták, mert ez legalább helyreállítja bizonyos fokig a tagállamok azon jogát, hogy lépéseket tegyenek az engedélyek kiadása terén és a szabadidős horgászattal kapcsolatosan, hiszen ennek is van hatása. A legtöbb tagállamban ennek tulajdonképpen nincsen kihatása a termelésre. A bizottság végül is a bizottság eredeti javaslata így javult, elnök Annan úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Tíz évet töltetem ebben a parlamentben, ezek után már semmi sem lep meg, és ma mégiscsak meglepődtem, amikor azt a javaslatot hallottam, hogy a közösségi közö, halászati politikát a szabadidős horgászatra, halászatra is vessük ki, és minden egyes kifogott hal beleszámít a nemzeti kvótába. E, nagyon sokat javult a helyzet, a bizottságnak a munkája esetén a skó, skótok képviselik-e azt a szabadidős horgászatnak a legnagyobb részét. És szeretnék megemlékezni az északír Eliszter kollega előtt is, aki ugyancsak a saját területén ezt a két ügyet képviseli. A probléma, a probléma az az volt, hogy az emberek a jelenlegi meglévő szabályokat sem tartották be, illetve nem tartották be. A parlamentnek nem feltétlenül jogot kell alkotni, hanem a már meglévő jogszabályoknak a betartását is el kell érnie. A legjobb az, nem feltétlenül az a legjobb megoldás, hogyha új törvényt hozunk, hanem ki kell használni azokat a jogi lehetőségeket, amelyek már megvannak. Köszönöm, Styler asszony. Köszönöm, elnök úr. Ami ezt a jelentést illeti, remélem, hogy ez az európai halászokat megnyugtatja, a jogaikat elfogadják. A 48-as módosítás igen jó arányokban el lett fogadva. A 41-es, az 50-es módosítást is támogatták azután a 7-es, 11-es, 92-es elutasították, a 93-ast is, és éppen ezt kérte az érintett közösség. A következő lépés az legyen, hogy a 47-es cikkel mit fog kezdeni a tanács? Végleges álláspont születik majd, avagy nem? A zöld könyvre gondolok a közös halászati politikára vonatkozóan, hiszen itt lehetőség van arra, hogy ezen változtassuk. Remélem, hogy a zöld könyvet minél szélesebb körben körbe fogják adni azért, hogy megismerjék az emberek. Köszönöm. Visszer jelentés, mégpedig technikai eszközökkel a halászati erőforrások megőrzése Kamal úr 101. hozzászólása következik. Köszönöm szépen, elnök úr kulcsfontosságú lépéshez értünk. Mindenképpen nagyon érdekes címe van ennek, a halászati források megőrzése technikai intézkedésekkel. Azt kell, hogy mondjam, hogy a legjobb technikai intézkedéseket akarjuk a hal az állomány megőrzésére, akkor nem a közös halászati politika kell. A közösségi halászati politika kudarc, akkor, hogyha a halállomány megőrzését vizsgáljuk valamennyire, hogyha körülnézünk a világon, akkor ezt látjuk. Vegyünk csak például Izlandnak az országát, vagy nézzük meg Új-Zélandnak a példáját, ahol a halászati jogokat generációk óta használják és alkalmazzák. Hogyha hiszünk a piacnak, ha hiszünk a tulajdonjognak, a piaci szabályoknak, akkor ennél nincsen jobb megoldás a közösségi halászati politika egyszerűen egy nagy kudarcnak minősült. <coughs> Köszönöm. A Buszutil jelentés a közös bevándorlás politikáról Európa számára. Buszutil úr kap szót. Micro, please. Mikrofont kérünk. Minutes ago I sent... Két perccel ezelőtt egy jeleztem, a visszer jelentése kapcsolatban szerettem volna szólni. Ezt az üzenetet gondolom megkapta. No, no. Nem. Nem, attól tartok, hogy nem, nem jutott el hozzánk ez a kérelem. De Spider asszony a szabályzat értelmében a szavazat indokoláshoz vonatkozó kérelem még ezt követően kell, hogy megérkezzen hozzánk, mielőtt elkezdenénk indokolni a szavazatokat. Tehát nem jutott el hozzánk ez a kérelem. Egy másik jelentés kapcsán már megadtam önnek a szót, de nem, most már ezt még egyszer nem tehetem meg, mert akkor ez a többi kollégákkal szemben egy sérelem lehetne. Sajnálom tehát, de nem kaptuk, a, nem kaptuk meg a kérelmét. Buszutil úr, parancsoljon! Szeretném megindokolni a néppárt szavazatát az én jelentésemről, amely a közös bevándorlás politikára vonatkozott. Az egyik ugye az állásfoglalásra, a másik a jelentésre vonatkozik. Mi az előzőről, előzőre igennel szavaztunk, ugye a szocialisták egy bekezdés törlését kérték, amikor arról volt szó, hogy a bevándorlók szavazati jogot kapjanak. Mi ezzel nem értünk egyet. Sajnáljuk, hogy az állásfoglalást, az indítványt nem sikerült keresztül vinni, ezt a bekezdést mi kitöröltük volna. De a jelentéssel egyetértünk, mert szerintünk ez egy jó jelentés, amely egy helytálló programot tartalmaz az Európai Parlament közös bevándorlás politikával kapcsolatos állásfoglásáról. Gólnis kollega. Eh, principe action instrument d'une politique egy európai bevándorlási politikának a kérdése képezi busuttil úr jelentésének a lényegét. Az alapelvek, az európai Uniónak 60 millió további bevándorlóra lenne szüksége 2050-ig, annak ellenére, hogy vannak tömeges elbocsátások, vállalatokat zárnak be azok a lépések egyre többet jogot adnak a bevándorlóknak, például a szavazószagot, és ugyanakkor korlátozott hozzáférést a munkaerőpiachoz. Tehát eh, pozitív diszkrimináció az informális képzettségeknek az elismerése, miközben az európaiaktól megfelelő diplomákat követelünk. Egy új eh, bevándorlási eh, kategória is megjelent, a környezeti bevándorlók. Ez azt jelenti, hogy az európaiaknak kell ehhez hozzá igazodniuk, amiközben ezt a, ennek a parlamentnek a közreműködésével az eurokraták szervezik. Fontos megfordítani a bevándorlási irányokat, és egy igazi családpolitikát, európai demográfiai megújulást elősegíteni, nemzeti preferenciát, európai preferenciát biztosítani minden területen. Borgézio. Borgézio képviselőtársunké a szó. Ami engem illet, nagyon sok fenntartásom van a jelentést illetően, a úzutil jelentést illetően. Például az a rendelkezés, ami bizarr számomra, amikor több ezer eh, munkanélküli lesz és eh, elbocsátott, akkor 60 millió bevándorlót fogadjunk Európán kívülről, ez nekem abszurd. Itt arról beszélünk, hogy hogyan fogjuk szabályozni és szervezni a bevándorlás jövőjét. Ugyanakkor tudjuk, hogy milyen katasztrofák történhettek volna, de Istennek hála ezeket sikerült elkerülni országom szolidaritásának köszönhetően, és miniszterünk jó irányítása segítségével egy török hajóra gondolok. Anoni miniszter nem ítélte el az, hogy Málta hogyan viselkedett, és akkor, amikor nem tett eleget a kötelezettségeinek, vagyis nem fogadta ezt az említett hajót. Tudjuk, hogy Afrika északi partjairól milyen bevándorlási hullám indult el, és a Lampedusai befogadó központ már igencsak túlterhelt, ami minket élet. Ez azt jelenti, hogy pontos szabályokra van szükség, a finanszírozást a az országunk számára emelni kell azért, hogy ezzel a kihívással szembe tudjunk szállni, és Európának komolyan kell a bevándorló áramot, áramlatot szabályozni. Utolsó nyilatkozat, magyarázat, magyarázat szavazatmagyarázat, még ha nem is kaptuk meg a kérdést, Vágyder asszonynak átadom a szót, kérem, hogy emlékeztesse minket arra, mely jelentésre vonatkozik a szavazás magyarázat. Elnök úr, én a halászati jelentésről szeretnék beszélni, a Fiszer jelentésről, és arra vonatkozik a hozzászólásom, hogy a ö, halász fogási kapacitással mi a helyzet. Lettország számára a halászat nagyon fontos, ugyanis 550 kilométernyi tengerpartunk van. 8 képviselőnk van az Európai Parlamentben, és nem tudunk jelen lenni az összes szakbizottságban, de a halászati szakbizottság Lettország számára és a hagyományos gazdaság számára nagyon fontos. Nem kizárólag a part menti halászat védelméről van szó. Tudom, hogy a problémák nagyon súlyosak, de a túlzott szabályozás azt eredményezi, hogy a partmenti halászatot veszélynek tesszük ki, és a Balti tengeren ez gyakorlatilag megszűnő félben van. Ezért úgy gondolom, hogy az Európai Parlament feladata arról gondoskodni, hogy a partmenti országok, valamint a hagyományos életmód, a hagyományos gazdaság, ezt megőrizhessük, tehát hogy megőrizzük a halászatot, ugyanis a falvakban nagyvállalatoktól veszik a halat nálunk, és és nagyon sok ember elveszíti ezáltal a munkahelyét is. E e Befejeztük a szavazások magyarázatot, felfüggesztem az ülést, 15 órakor folytatjuk. Köszönöm.